aufgenommen. Folytatjuk az ülésünket, és megnyitottnak tekintem. A tegnapi ülésünk jegyzőkönyve mindenkinek rendelkezésre áll. Nem tudom, hogy bárkinek van-e ezzel kapcsolatosan ellenvetése. Úgy tűnik, hogy nincs, akkor ezt ebben a formában elfogadottnak tekinthetjük. Hölgyeim és uraim, a dél